Dear friends. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! És azt javaslom, hogy kezdjük el ülésünket. Még egy néhány percet én rabolnék el önöktől, amíg a kollégák csatlakoznak. Ez egy fontos ülés. Először is fogadjuk el a napi rendet megkapták a dossziéban. Ha nincs senkinek megjegyzése, változtatás igény, akkor azt elfogadottnak tekintem. Nem látok jelentkezést. Egyéb kérdések között majd még fel lehet szólni. Második napirendi pont. A július 22-i ülésünk jegyzőkönyve ugyancsak megtalálható a kollégák dossziéjában. Ha nincs megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor ezt is elfogadatnak tekintem. Nem látok jelentkezést, köszönöm elnök közleményei. Egy közleményem lenne, ez azonban nagyon fontos. A bizottsági ülésünk október 6-7-én elmarad. Nyilvánvaló okból és fontosokból meghallgatások lesznek jövő héten. A mi bizottságunk számára ez azt jelenti, hogy négy napon át meghallgatásokon ülünk, hétfőn, kedden, szerdán és sütörtökön, és jövő héten pedig hétfőn, kedden. Ez hat. Összesen hat nap meghallgatásunk lesz, és néha egyedül, néha más bizottságokkal közösen vagyunk felelősek a meghallgatások eredményéért, tehát hatszor vagyunk felelős bizottságként feltüntetve, illetékes bizottságként, és nekünk kell az értékelő levelet megírni a biztosokról. Ez nagyon fontos, komoly feladat, nagy felelősséget ró ránk. Tehát bőven van mit csinálnunk jövő héten, tíz napon át. Egy másik dolog, Mi társult bizottság vagyunk más, további más három meghallgatáson, ahol ugyancsak legalább három képviselőnknek majd ott kell lenni még a saját illetékes bizottsági meghallgatásunk mellett más meghallgatásokon, és részt venni az ottani ajánló, ajánló levelek megírásában. Tehát kilenc ö, biztos kapcsán vagyunk érintettek. Ez óriási változás az eredeti 6.-7.-én tervezett ülésünkhez képest. Tehát kilenc meghallgatáson leszünk jelen, és hatban pedig illetékes vagy társilletékes minőségben. Negyedik napi rendi pont, ipar versenyképesség űrpolitika. Nelly Feracsi biztos úr ellátogatott hozzánk, üdvözlöm biztos urat. Találkoztunk már két és fél hónappal ezelőtt, júliusban, egy meghallgatáson. Jövő héten megint, ahogy elmondtam, további hat ilyen meghallgatásunk lesz, de egy kicsit más most a helyzet. Ön most a bizottságot képviseli körünkben, mint megbízott biztos, az ipar versenyképessége és űrpolitikáért felelős biztosként, és minket főleg a Galileo program alakulása indú érdekel. Ezzel kapcsolatban sok kérdés merült föl bennünk a múltkori ülésünkön, aztán a kis vállalkozásokra vonatkozó törvény is érdekel minket, és az éves versenyképességi jelentés témája. Ez mind-mind egyformán fontos, és más dolgok is fontosak lehetnek, tehát más témára is rá lehet kérdezni nyilván, mondom a kollégáknak, de általában véve ez a három témakör foglalkoztat minket elsősorban, és most meg szeretném kérni biztos urat, hogy főleg erről a három témakörről beszéljen nekünk, 60 perc áll rendelkezésünkre az eszmecserére, ezért most biztos urat arra kérem, hogy tartsa meg bevezető beszédét, aztán meglátjuk, hogy alakul a többi. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, a meghívást, és köszönöm azt is, hogy kérdéseikkel hozzájárulnak majd egy rendkívül fontos kérdés vitájához. Ahogy Buzek elnök úr jelentette, három kérdésre szeretnék központosítani. Elnök úr az engedélyével egy nagyon rövid előadást tartanék bevezetőként a versenyképességről, majd átérnék a KKV törvényre, aktusra és a nyomon követésére, és a végén a Galileo programról szeretnék szólni pár szót. A versenyképesség jelentésével kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy külön öröm számomra, hogy ma lehetőségem van arra, hogy bemutathatom önöknek, melyek a két jelentés főbb következtetései. Ezt a, ezt a két jelentést szeptember 11-én adta ki az Európai Bizottság, ez a harmadik év, hogy közreadjuk a jelentéseket. Szeretném azt is elmondani, hogy előadásomban természetesen csak a leglényegesebb elemekre összpontosítok, hiszen a jelentés rendelkezésre áll. Ha érdekli önöket, és remélem, hogy igen, akkor elolvashatják. A, hat, a számomra hat legfontosabb üzenetre szeretnék koncentrálni. Úgy gondolom, hogy a jelentés tartalma jelentős mértékben járul hozzá az éves növekedési felmérés. És ehhez az európai szemeszter következő ciklusához. Ez is volt a cél, hogy az európai szemeszterhez járuljunk hozzá, és ebből a szempontból is kell olvassuk. Nézzük akkor most a legfontosabb üzeneteket. Az első az, hogy a gazdaság minden ágazatában több beruházásra van szükség, a beruházások, befektetések továbbra is gyengék, és hogyha erősíteni akarjuk a gazdasági fellendülést, akkor ahhoz beruházásokra van szükség a belső eh, eh, kereslet erősítésére és a versenyképesség erősítésére. Beruházásokra a magán és állami szektorban egyaránt szükség van. Hogyha a növekedés hez beruházásra van szükség, akkor a beruházáshoz tőkére, finanszírozása. Sajnos úgy tűnik, hogy, és a jelentés ezt támasztja alá, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés, a lehetőség továbbra is több országban problematikus. A különböző kamatlábak az Európai Unióban befolyásolják ezt, de befolyásolja a vállalat mérete is, amelyek a, a forrásokat kérvényezik. Problémát jelent a hozzáférés, a forrásokhoz való hozzáférés a KKV-k számára. A bizottság ezeket a hozzáférési lehetőségeket nem csak a teljes mértékben működő bankunió eszközeivel kívánta erősíteni, hanem olyan lépésekkel, amely a KKV-kat támogatja. A COSME program például, amely közvetlenül a KKV-k finanszírozási forrásait teszi könnyebben elérhetővé. A harmadik üzenetem az az, hogy az innovációt folytatni kell. Hatékonyabb, több innovációra, de az innováció kommercializálása is, is szükség van. Különösen a KKV-k előtti akadályokat kell leküzdenünk. Az Európai Unió a Horizon 2020-szal kíván ehhez hozzájárulni. A, ebben a programozási ciklusban a kutatásra és az innováció fejlesztésére összpontosít, ide a tagállamoknak is meg kell tenni minden tőlük telhetőt, hogy hozzájárulhassanak ők is a növekedéshez és a versenyképességhez. A negyedik elem, ami egyértelműen látszik a jelentésből, az az energiaköltségek problémája. Az a tény, hogy a legtöbb ország, valószínűleg minden ország érzi a rendkívül a túlzottan magas energiaárak nyomását. De hogyha össze hasonlítjuk ezt más Európán kívüli versenytársakkal, akkor egyértelmű a nyomás. Több intézkedés ellenére, amelyet elfogadtak a tagállamok, jelentősen növekedtek az energiaárak. 2008-2013 között ezt világosan látok. Bizonyos mértékig az oka ennek a növekvő kivetett adók és a, az energiapiacok költsége is. A beruházásokat az okos hálózatokba, energiahatékonyságba kell irányítani, és tovább kell dolgoznunk azon, hogy az energiaforrásokat és útvonalakat diversifikáljuk. Az ötödik pont, ami világosan látszik a jelentésből, az az, hogy az európai vállalatoknak jó hozzáférést kell biztosítani a piacokhoz. Saját nemzeti piacokon kívül, de az Európai Unión belül, a belső piacon belül, de harmadik országok piacaira is vonatkozik ez. Teljes mértékben a, be kell kapcsolódniuk a globális energia láncolatba. A versenyképességüket fenn kell, hogy tartsák, de ehhez a nemzeti és az egységes piac a növekedés szempontjából, különösen a KKV-k esetében továbbra is nagyon fontos. De bizonyítható, a KKV-kkal kapcsolatban, hogy továbbra is nehézségeik vannak külföldi piacokon a megjelenésben. Többször hallották már az utolsó pontot, hogy többet kell tenni a jobb szabályozás terén, az administratív terhek csökkentése terén és a közigazgatás reformja terén. Egyértelműen látszik ez a jelentésből, hogy azok az országok, amelyek jobban teljesítenek a jól, azok ott jobb, azokban az országokban az adminisztratív tervek csökkennek, kevesebb az adminisztráció, és egy olyan rendszert működtek, olyan vállalati rendszert, ami másokhoz össze, másokkal összehasonlítva is jobban teljesít. A versenyképességgel kapcsolatban általában elmondható, hogy Európában pozitív a, a trend, de persze lehetne jobban. Nyilvánvalóan kilátszik a jelentésből, hogy eltérő a különböző tagállamoknak a teljesítménye, az eredménye, és sokat kell tenni azért, hogy az élenjáró és a lemaradók közötti különbséget kiegyenlítsük, és ezt, ezen a tagállamoknak kell tovább dolgozni. A bizottság pedig támogatja azokat a lépéseket, amelyek a, a tagállamok részéről szükségesek. De, mint mondtam, mindezt az európai szemeszter folyamatának hatékony megvalósításával teszik. Buzek elnök úr a a vállalati aktusról is szólt, a vállalati törvényről. Az egész stratégia, amelyet a bizottság kialakított, és amelyet a tanács és a parlament is támogatta a növekedés és, gazda- és versenyképesség javítása érdekében, külön szerepet biztosít a KKV-k számára. A KKV-kat jól bekapcsoltuk az új bizottsági politikai programba is, ez egyebek között arra összpontosít, hogy új lökést kell adni a munkahelyek teremtésének, beruházásoknak. A bizottság kezdeményezésére javaslat született a kisvállalkozási aktusra. Ez egy olyan kezdeményezés, amely a KKV-k szerepét kívánja erősíteni. A kisvállalkozási intézkedéscsomag elhatározás meghozatalában nemzeti szinten és közösségi szinten több intézkedést hoztunk. Az egyes tagállamok szeretnénk, hogyha több intézkedést hozna, de az Európai Uniónak is többet kell tenni azért, hogy a kisvállalkozási intézkedés csomagban ból mindent megvalósítson. Két illetve három kezdeményezést szeretnék kiemelni, amely véleményem szerint különlegesen fontos a késedelmes kifizetések irányelve. Ez a legtöbb országban kielégítő formában került végrehajtása. A KKV-teszt, ez egy további eszköz, amivel a jogszabályokat minden KKV számára a legbarátságosabbá próbáljuk tenni, valamint a közbeszerzési szabályok revíziója, amivel a KKV közbeszerzési folyamathoz való bekapcsolódását kívánjuk könnyíteni. Úgy döntöttünk, hogy a KKV, a kisvállalkozási intézkedés csomagot aktualizálni kell, a következő bizottságnak akarunk anyagot előkészíteni egy új javaslathoz, valószínűleg egy új kisvállalkozási csomaghoz. E kérdéskörben elindítottam a nem néhány nappal ezelőtt a konzultációs folyamatot. Ez egy nyitott folyamat önök számára is, és remélem, hogy sok javaslat, sok ajánlás születik majd, amivel a következő kisvállalkozási intézkedés csomag még hatékonyabb, még eredményorientáltabb lesz, és támogatja a KKV-ket. Buzek elnök úr végül pedig a Galileo programot említette. Tudom, hogy mindannyian szeretnének többet megtudni arról, hogy mi történt a Galileo legutóbbi elindítása óta, mindjárt kitérek erre. Szeretném azonban elmondani, hogy nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az a program. Az Európai Uniónak ez saját független műholdas információs rendszert biztosít. Azért mondom ezt, mert egyben szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért, hogy folyamatosan támogatta a programot. Mindazzal, hogy jóvá hagyta a program szükséges finanszírozását, amely ugye most az Európai Unió költségvetésének részévé vált, és azzal, hogy kereteket adott új szabályozói keretet és irányítási keretet adott a Galileo jogszabálynak. De természetesen az az elem, ami véleményem szerint rendkívül fontos, az is önöknek köszönhető, hogy hangsúlyozták hogy szükséges a program alkalmazásainak továbbfejlesztése. Az önök lényeges szerepét elismerve remélem, hogy az önök támogatása a jövőben is megmarad. Nézzük akkor most magát az esetet, az incidenst. A tényeket hadd vázoljam fel. A az úgynevezett teljes működési képességi fázis első indítása augusztus 22-én Francia Guyanában történt. Ez volt az első elindítása tehát a teljes működési képességnek azt követően, hogy lezártuk az értékelést, és a feltételek megvoltak ahhoz, hogy a két műhold elindulhasson. Sajnos, ahogy önök már bizonyára tudják, néhány órával a műhold pályára indítását követően egyértelművé vált, hogy nem a megfelelő pályára kerültek. A műholdak 23 ezer kilométer magasságban kerültek pályára, a 56 fokkal tért el az egyenlítőhöz képest, kellett volna, de elliptikus pályára került, a legalacsonyabb magassága pedig a Földtől 13 ezer kilométer, 13 kilométer, a legmagasabb pedig 25 ezer kilométer volt a Földtől. Azonnal tájékoztattam a kollégiumot és Buzek elnök urat is egy levélben, az első adatokról, amelyeket megkaptunk azt követően, hogy bizonyíthatóvá vált, hogy téves pályán van a két műhold. Most, mivel fenn akartam, mivel a parlamentet is azonnal tájékoztatni akartam ezekről a fejleményekről, levelet küldtem tehát ide, ugyanúgy, mint a kollégiumnak. Nos, két pályás felfogásban dolgoztunk. Először is megpróbáljuk megalapítani, vagy megállapítani az incidensnek az okát. Azért, mert tudnunk kell, hogy mi történik, már csak azért is, mert el kell kerüljünk hasonló eseményeket a jövőben. Ugyanakkor pedig értékeljük a két műhold, az, az ötös és hatos műhold helyzetét, amely ugyan rossz pályán, de pályán van, és szeretnénk a pozíciójukat ellenőrizni, és meg kell nézni, hogy mire tudjuk azt felhasználni. Ha értékelni akarjuk a probléma gyökerét, a, nos, ehhez egy vizsgáló bizottságot, egy független vizsgáló bizottságot állítottunk fel az Európai Bizottság és az a szakértőinek részvételével. Nem az egész bizottság, de néhány bizottsági tag elment Moszkvába, hogy konzultáljon az orosz féllel. Hétfőn megkaptuk a, az elsődleges jelentését ennek a független bizottságnak. Azt hiszem, még túl korai lenne most a részleteket vázolnom, de annyit elmondhatok, hogy világosan látszik a probléma a, a pályára bocsátó harmadik szagaz. ez egy francia Soyuz fregat, és valószínűleg legalábbis a vizsgálat jelenlegi szakaszában úgy tűnik, hogy a probléma mechanikus jellegű. További munkát kell tennünk még, illetve a bizottságnak tovább kell dolgozni ahhoz, hogy a helyzetről teljes képet kapjunk. Várhatóan a záró jelentésre még november vége előtt sor kerülhet. Ami pedig a két műholdat illeti, az ez a dolgozik ezen. Én magam is találkoztam Dodán főigazgató úrral, és elmondta nekem, hogy a két műhold irányítás alatt van, jeleket küldenek, válaszolnak. Az ez a tehát most lehetséges forgatókönyveket dolgoz ki. A legvalószínűbb, amiről nagyon hamar döntenünk kell, az az lesz, hogy korrigáljuk részben a pályát, lehetetlenség az eredeti pályára helyezni őket, de a, korrigálni lehet az űrpályát, hogyha világosan látjuk, akkor hogyha ez megtörténik, akkor tudjuk világosan meghatározni, hogy milyen célra lehet használni a műholdakat. Tehát akkor lehet, mint mondtam, megnézni, hogy mennyire tarthatjuk a program részeként ezeket meg. Végül pedig elmondanám azt, hogy bízunk abban elhatározottak, hogy a Galileo programot befejezzük. A következő nagyon nehéz döntés, amelyet a bizottságnak az ezával meg kell hozni, az a következő pályára indítás. Nem tudom, hogy abban a helyzetben leszünk-e, hogy biztosan el, megerősíthetjük-e a következő pályára indításokat, de meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság egy megállapodást írt alá az Areánnal három kilövőről. Az alternatív tehát azaz, hogy vagy a szójúzzal, vagy pedig egy európai indítóval működjünk együtt. Köszönöm szépen. Now we have um, a round of... Nagyon köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakcióknak adnám meg a szót. Mindenkinek két perce áll rendelkezésre. Először is a néppárt. Tisztelt biztos úr, szeretnék három kérdést feltenni. Először is már 8,9 milliárd eurós hiányunk van, és most tovább fogjuk csökkenteni a költségvetést, úgyhogy ezt szeretném kérdezni, hogy mit is vár a több éves pénzügyi kerettől az űr program tekintetében. A második kérdésem az az, hogy ezt a ezt a dossziét most a, már a közlekedés főigazgatósághoz fogják átvinni. Na most a kutatás, illetve az űr kutatás így együtt fog működni. Mi, mi fog történni, hogyha mindez átkerül a közlekedéshez? Grazie Presidente. Yeah. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék a biztos úrnak gratulálni, ugyanis pár hónap alatt is már hatalmas munkát végzett, és mondjuk úgy, hogy olyan örökséget hagy hátra, amelyet az utódja majd könnyen folytathat. Nyári hónapok voltak ezek, de nem szünettel teltek. Véleményem szerint fontos, hogy összekötötték azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt években végeztek. Nem csupán a versenyképességet elemezték, hanem már munka útvonalakat is felvázolnak a jövőre vonatkozóan. Én szeretnék egy kérdést feltenni, illetve két gondolatot megosztani önökkel. Először is látok, hogy a vállalkozásoknak milyen nehézségeik vannak. Sajnos a feldolgozó ipart Európában nem sikerült jobban támogatni. Szerettünk volna, hogy ez 20%-ra rúgna 2020-ig, de ez egyelőre nagyon messzinek tűnik. Hogy csak hogy jól megértsük, hogy melyek is a problémák, úgy tűnik, hogy néha a problémák nem a vállalkozásokban vannak, nem a termékekben, Köszönöm. A következő kérdés eh, Henkel úré. Igen, annak ellenére, hogy eh, nagyon nehéz, két és fél percet beszélt ön, tehát fél perccel többet, mint kellett volna. Ez nem, remélem nem az én időm rovására megy. Nagyon fontos számunkra, ezt önök is bizonyára tudják, és tudom, hogy a bizottság is a jövőben fog tájékoztatni minket arról, hogy mi is történik. Nagyon érdekel, hogy persze az oroszokkal, az európaiakkal is foglalkozik, és azt olvastam az újságokban, hogy van egy izraeli startup, amely segítséget ajánlott fel a kérdésem az az, hogy ez valóban igaz, a másik kérdésem pedig az, hogy ugye együtt dolgozunk az amerikaiakkal is, próbáljuk ezt a problémát Európa és Oroszország között megoldani. Nagyon köszönöm, nagyon hatékony volt. Pavel Tericska az Áldétól. Nagyon köszönöm, elnök úr. Majd Később fogunk felszólalni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a prezentációt, és a Galileo programmal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ahogyan ön is említette, az Európai Parlament elfogadta a szabályozási keretrendszert, nagyon aggódunk most, hogy mivel elveszítettük ezt a két műholdat, lehet, hogy nem teljesen elvesztettük, de mégiscsak elvesztettük őket, esetleg tudna nekünk mondani valamit arról, hogy mennyi pénz veszik el így, illetve ennek milyen hatása lesz a magára a programra. Hiszen talán a műhold, két műhold helyett majd kitalálhatunk valami mást, de ennek a két műholdnak más hatása kellett volna, hogy legyen. Honnan, hogy fog erről minket informálni? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm, asszonyom. Most pedig Szilikátis úr Kuétól. Επίτροπε, το πρώτο θέμα είναι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση προγραμμάτων. Ami a finanszírozást, programfinanszírozását illeti, illetve a KKV-knak a finanszírozását illeti. Nyilvánvalóan költségvetési csökkentéseket élnek most a 2015-ös költségvetési évben a KKV-k, és én semmi pontosat nem hallottam arról, hogy a programokat hogyan fogják növelni, illetve hogyan lehet ezeknek a KKV-knak hozzáférést nyújtani ezekhez a programokhoz. Nyilván ön is észreveszi, hogy a KKV-k néha nehezen jutnak hozzá ezekhez a, ezekhez a programokhoz. Ami pedig a műholdakat illeti, Különböző tanulmányokról beszéltek, különböző tanulmányokról, amelyek már a jövőre nézve működhetnének. A következő években azt hallottam, hogy legalább 20 műholdat fognak fellőni, mert pedig ennek nagy lesz a költsége, főleg így a recesszió és a válság közepette. Nagyon sok kérdés merül fel bennem, hiszen sok minden történt már a mostani műholdak fellövésével is. Hogyan lehet az, hogy egy ilyen ambiciózus program ne kerüljön nagyon sok pénzbe? nagyon sok pénzre, amelyre talán jobban szükségük lenne az országoknak, illetve az embereknek. Nagyon köszönöm. A következő felszólalónk Helmer úr. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a biztos úrnak a prezentációját. Különösen felkeltette az érdeklődésemet a versenyképesség. A biztos úr szerint a legfőbb probléma, hogy jól értettem, akkor az energia ár. El kell mondanom, hogy teljesen egyetértek önnel, nagy öröm, hogy egyetérthetek, hiszen ez kritikus probléma az európai versenyképesség számára. Amit azonban a biztos úr nem említett, az az, hogy miért van az, hogy az energiaárak nem versenyképesek. Ezek szándékos politikai döntések miatt vannak így. Például szeretném bírálni a brit kormányt döntései miatt. Minden az európai politika miatt alakul így. Az Európa politika határozza meg az árakat. Ezért mondta Öttinger úr, hogy nem lehet közös klímapolitikánk sem. A versenyképességi helyzet egyszerűen katasztrófa, teljesen radikális változtatásra van szükség, már pedig erről nem hallottam. Biztos úr, ön a befektetésről beszél. A befektetés honnan jöjj? Egyrészt jöhet a közszférából, másrészt pedig a privát szférából. Hogyha az állami szférából jön, akkor, akkor kölcsönökről beszélünk, de Európa már így is nagyon sokat vett fel kölcsönként. Hogyha viszont a magánszektorból érkezik ez a pénz, akkor felmerül a kérdés, hogy a magán vállalatok miért Európában fektetnének be, miért nem mennének inkább mondjuk Indiába vagy Amerikába, ahol sokkal alacsonyabbak az energiaárak. Ezt a versenyképességi helyzetet mindenképpen meg kell reformálnunk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ha majd meg fog oldódni a kérdés, hiszen a Európa zöld politikája számára ez egy igen kritikus pont. Nagyon köszönöm. Schaufhauser úr független képviselő. Na, halljuk a felszólalót, mikrofon. Ma euh, question porte uniquement sur la question des lanceurs. Ces lanceurs Nem. Euh, entre l'Europe et la Russie. Felmerült az a lehetőség, hogy esetleg, esetleg kicserélik ezeket a rakéta kilövőket. Nem tudom, hogy az oroszokat hogyan lehetne mással helyettesíteni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, ez lenne a kérdések első köre. Parancsoljon. Először is Elmer képviselő úrnak válaszolnék, ha jól emlékszem a nevére. Arra vonatkozóan, hogy a következő éves költségvetésben a tárgyalásokban milyen problémák vannak. Tudok problémáról, még a megoldás várat magára a tanács és parlament vitájában. Ugye a pótköltségvetés erre az évre vonatkozóan lehet ennek az eredménye. Tudomásom szerint ez konkrétan nem befolyásolja a Galileo program működtetését, ha megengedik, itt kifejteném, és egyben más kérdésekre is válaszolok a finanszírozás vonatkozásában. Jelenleg biztosnak tűnő finanszírozása van a Galileo programnak a többi éves pénzügyi kereten belül, meg a többi ránk tartozó projektnek is. Tehát ebben a pillanatban nem látom, nem látok közvetlen problémát a finanszírozásban a stratégiai programok tekintetében. Már volt egy előzetes egyeztetés Sefkovics biztos úr és köztem. Hosszan üléseztünk ma délelőtt is és áttekintettünk jó pár kérdést, amelyeket még együtt kell megoldanunk az átmeneti időszakban. Ő is tudatában van a helyzet bonyolultságának. A legsürgősebb döntések a mostani biztos és a következő biztos közötti átmeneti időszak elején, ez valóban a finanszírozás, de számomra és Sefkovics úr számára is végül is egyértelműnek látszik, hogy milyen lépéseket kell tennünk és mit kell figyelembe vennünk. Tajan asszonynak válaszolva, ez egy megjegyzés volt, és kevésbé egy kérdés, de ha kívánja a megjegyzésével kapcsolatban is tudok valamit mondani, de én rátérnék a harmadik tényleges kérdésre Henkel úr részéről igen, tudjuk a sajtóból, hogy egy izraeli vállalkozás, friss vállalkozás ezt a helyzetet orvosolni akarja. Miközben ezen a témán dolgoztam, munkatársaim megpróbálták felvenni a kapcsolatot, és a főigazgatóval is egyeztettem erről, és nekem az volt a benyomásom, hogy ezt nem kell túl komolyan venni. Mi a saját eszközeinkkel is dolgozunk a problémán, de nyilván végrehajtó ügynökségekkel együttműködve, főleg az ezával, de a Real Espace-szal is, és a fő célja ennek a munkának az, hogy megvizsgáljuk, hogy ha nem is lehet az eredeti pályájára visszaállítani a műholdat, mit lehet mégis módosítani a helyzetem? Van, van Huysen asszony volt talán, aki a következő kérdést intézte hozzám. Az alkalmazás költségeivel kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy a parlament és a tanács hamarosan megkapják, nem a mi bizottságunktól még, de a felálló bizottságtól a javaslatot. Mi még csak az első fázisában tartunk a gondolkodásnak, de azt tudjuk, és már most elmondhatom, hogy jogalkotási eszköz szükségesnek látunk a Galileo működtetéséhez, hogy az irányelv vagy rendelet lesz, vagy kötelező jogi értelemben, vagy csak ajánlás jellegű, ösztönző, azt majd még eldöntjük, a bizottság gondolkodik ezen, és hamarosan ígérhetem, hogy kapnak egy javaslatot. Ami a költségeket illeti, a kilövés-fellövés költségei kb. 50 millió eurót tesznek ki, ebből 17 millió a rakéta, és a maradék összeg 40 millió körüli maga a műhold ára. De ezek benne vannak a költségvetésben, és ha kiderülne, hogy például, például sikertelen a fellövés, de hát vagy ennek a pénze nem, lenne, nem, nem állna rendelkezésre, akkor is van egy olyan mandátumunk, hogy a már meglévő, illetve hát a fejlesztési időszak végéig 30 felövendő műhold közül legalább 6 úgynevezett paraműhold lesz, tehát a baleset hiba is le van fedve, és még ez sem kerül többlet pénzbe. Szikliotis úr kérdésére válaszolva, vagyis hogy hogyan lehet a jövőben elkerülni a hasonló problémákat, nos, hát nekünk is ez okozza a fejtörést, ezért is működünk együtt szorosan a vizsgálóbizottsággal, és minden lehetséges együttműködési formát mérlegre teszünk az orosz féllel, megpróbáljuk felmérni, hogy mi az, ami végleg elromlott, a következő kilövés során milyen intézkedéseket terveznek, amitől biztosabb lehet a helyzet. Egy tény, hogy az Ariane 5 kapcsán aláírtuk az egy, a szerződést, és ez azt tartalmazja, hogy három öt kilövő egység, illetve hát rakéta egység használatára kötöttünk szerződést. De amíg a Soyuz témában nem tudunk tovább lépni, vagyis jövő tavaszig, az Ariane 5-nek európai verzióját nem tudjuk kifejlesztetni. Elmer úrnak bonyolult kérdése volt, az energia árakra vonatkozott. Értem, amit mond, bár nem értek teljesen egyet önnel. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csökkentsük az energiaelőtállítás költségeit. A vállalkozások számára. Várhatóan a tanács úgy dönt majd, hamarosan októberben várható ez, hogy új célokat fogadnak el a 2020-as energia-klímaügyi csomag keretén belül, és ezt figyelembe kell vennünk, hiszen meg akarjuk védeni iparunkat, és a gazdaságunk versenyképességét fenn akarjuk tartani. Az energiaügyi munka állása, jelenlegi helyzete jól ismert. Öttinger biztos úr majd erről részletesebben szól önökhöz az energiaügyi fejlesztések már mind klíma tudatosak, és teljes körűen figyelembe veszik az európai ipar érdekeit, de a környezet szempontjait is. Schaffhauser úr kérdésére pedig, hogy miért, miért orosz technológiát használunk a műholdak kilövéséhez, erre a válasz nagyon könnyű sajnos. Amikor a fellövés megtörtént, az egyetlen piacon kapható rakétaeszköz a Soyuz típusú volt, és három egyéb opció volt, a Vega az túl kicsi lenne, nincs akkora ereje, hogy műholdat juttasson föl. Az Ariane 5-ös az túl nagy volt. Azon dolgoznak, hogy egy megfelelő méretű rakétaegységet kifejlesztenek. A Soyuz volt tehát az egyetlen. Egyébként a Soyuznak kiváló az utóbbi 20 év során a kilövési sikeressége 98%-a a fellőtt rakétáknak sikeresen hagyta el a földet. Köszönjük, biztos úr! Öt kolléga jelentkezett szóra a kérdések második körében. Négy óra után tíz perccel kell befejeznünk az eszmecserét, tehát ö, ö, akkor másfél percet adnék minden kérdezőnek. Marinescu úrnak elsősorban. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Említette, hogy előfordulhatnak ilyen esetek, és ilyenkor fontos, hogy a kutatás megfelelő eredményt is hozzon. Természetesen tudnunk kell azt is, hogy mit kell csináljunk. Két kérdésem van. A programot folytatni kell, a Galileót folytatni kell, a kérdés pedig az, hogy milyen megoldást lehet a műholdak számára biztosítani. Uh, system. És și a doua întrebare referitoare la a határidők miatt uh, aggódom, a kilövési határidők miatt. Vajon be lehet-e ezeket a határidőket uh, tartani? Ez olyas valami, amelyel a jelentésben is foglalkoztunk. Az egész EU-ra lehetne ezt kiterjeszteni, ez a kérdésem. Nagyon köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, én egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amely nem cseng egybe teljesen az ön hatáskörével, azonban nagyon sokat beszélt a KKV-knak az értékéről, úgyhogy erre szeretnék én is kitérni erre a politikailag fontos színezetre. Az egyik legnagyobb ellensége a KKV-knak, de nem csak a KKV-knak, az a az az államok által közvetlenül, közvetlenül kezelt gazdaság, vagyis a politika vagy bizonyos politika által kezelt gazdaság, mert pedig ez nem segít. Nem segít ugyanis a KKV-kben dolgozókat érinti ez a, ez a gazdaság, mégpedig olyan szempontból, hogy egy-két éves csúszással kapják meg a fizetésüket márpedig megfelelő ipari politika nélkül ez a helyzet nem orvosolható. El kell dönteni, hogy az kezelje a gazdaságot, aki ért ehhez. Legyen szó itt a kkv vagy a nagy gazdaságokról. Én voltam helyi, voltam nem helyi képviselő is, és soha mindig, azt, ad, mindig ö, Olasz, Olaszországban mindig a helyi vállalkozóknak adtam meg a megbízásokat. Nagyon köszönöm, Szender asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Teljesen véletlen, de a kérdésem az kapcsolódik a kollégámnak a kérdéséhez is, és szintén a KKV-kre vonatkozik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, ön beszélt azokról a hatásokról, amelyek a KKV-k ket érik. A KKV-k hatalmas foglalkoztatási potenciált jelentenek. Ön beszélt az innováció támogatásáról, valamint a finanszírozásról való hozzáféréshez, illetve a közbeszerzési járásokhoz való hozzáférésről, valamint a finanszírozásról is. Azonban van egy kérdés, amelyet nem vetett fel, viszont szerintem fel kellett volna vetni. Ez az új technológiákhoz való hozzáférés, méghozzá a KKV-k részéről. Véleményem szerint itt két foglalkoztatási lehetőség van. Egyrészt ott vannak a KKV-k, másrészt pedig a digitális szektor felhasználása. Szerintem, hogyha ezt a kettőt kombinálnánk, akkor azzal a versenyképességet növelni lehetne. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Szander asszony. Telicske úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, tisztelt biztos úr! Én a Galileo finanszírozásával kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Látom, hogy a mechanikai probléma az igazi probléma, vagyis hogy nem megbízható a rakéta kilövő hogyan lehet ezt jó kimenet felé terelni. A versenyképesség tekintetében beszélt a magán, illetve az állami befektetések fontosságáról. Én teljesen egyetértek ezzel. Mm, említette a finanszírozáshoz való hozzáférésnek a kérdését is. Nagyon sok finanszírozási forma elérhető, de itt nem csak a hozzáférés kérdése merül fel, hanem itt másik kérdés is felmerül, hogyan próbálja a biztos úr majd ezt a kérdést kezelni. A másik pedig, másik kérdésem az innovációra vonatkozik. Képesnek kellene lennünk arra, hogy megmér, megítéljük hogy az Európai Unió költségvetése mennyire hatékony ebből a szempontból, és mi a kimenetel. Elégedettek vagyunk a kimenetellel, vagy nem. A kimenetel az megfelelő az innováció szempontjából. Ezek lennének tehát a megjegyzéseim, illetve a kérdéseim. Nagyon köszönöm. Akkor nincs több felszólalónk, de mégis van. A Galileo az ideiglenesen, ideiglenes pályán van jelenleg. Lehet-e majd a, az Európai Unió állampolgárai által uh, közvetlenül használható, hiszen ez lenne a, a célja. Ferocsi úr um, hogyan gondolja azt, hogy az iparról, illetve a versenyképességről beszélhet? Nem gondolja, hogy ez inkább egy üzletembernek a feladata lenne? Én az voltam régen. Nagyon köszönöm, Kober asszony. Ez én voltam. This is good. Shall I just start? Uh, shall I just start? Yeah, okay. Sorry, uh, thank you, yeah, Chair. Uh, thank you, Commissioner. Uh, Theresa Griffin. Um, Nagyon köszönöm. A KKV-k a KKV-k szempontjából nagyon más a finanszírozáshoz való hozzáférés. Az a mikrovállalkozások számára hogyan lehet ezeket a finanszírozási forrásokat elérhetővé tenni, és hogyan próbálja majd az etnikai, illetve a nemek közötti egyenlőtlenségeket menedzselni vállalkozási szempontból. Nagyon köszönöm, asszonyom, nagyon köszönöm a kérdést, illetve a hozzászólást. Biztos úr, Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve a megjegyzésekre. Uh, Marinescu úrnak válaszolva. Igen, ahogy már elmondtam, és csak ismételhetem önmagam, a legsürgősebb és legnehezebb feladat a bizottság számára jelenleg az a döntés, amit előbb-utóbb meg kell hoznunk a következő felövés kapcsán az eredeti terv ugye az volt, hogy két másik műhold is fölmegy egy Soyuz indító szerkezettel, amíg nem tisztázódik a helyzet teljes körűen, és amíg meg nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, addig, és amíg nem garantálják, hogy a Soyuz orvosolja a helyzetet, addig nyilván nem tudunk dönteni a következő fellövésről. Túl korai lenne még ebben a pillanatban nekem itt eh, ígéretet tenni. Október végére várhatóan a vizsgálóbizottság befejezi a munkáját, talán addigra meg lesz az összes szükséges adat, ami alapján tudunk majd dönteni. Az agnoszt vagy agnoszt illetően Az EGMAS szolgáltatást szeretnénk kiterjeszteni egész Európára. A bizottság ezen nyilvánvalóan munkálkodik, ezt garantálhatom. Salini képviselőnek olaszul válaszolni. A probléma, amelyet ön felvetett, a bizottság foglalkozott ezzel a problémával, méghozzá különböző nézőpontok ból. Emlékszem, hogy az európai szemeszter keretében, amely egyébként az specifikus ajánlások elfog, elfogadásával ért véget, különböző országok számára különböző ajánlásokat fogalmaztak meg. A cél az volt, hogy a különböző szektorok szabadabbá váljanak, hiszen ezek motorjai a növekedésnek, illetve a versenyképességnek is, ami a helyi szolgáltatásoknak a liberalizációját illeti, ahol van erre Európai Uniós hatáskör, ott természetesen ezzel foglalkozni kell. Például az energia szempontjából egységes energiapiacot szeretnénk létrehozni, ami pedig a vasúti közlekedést illeti. Itt pont, hogy a vasúti szektornak a liberalizációján dolgozunk. Maga a, magában a szektorban nem sikerült még teljes liberalizációt el, elérni, például a víz tekintetében. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyekben ez igencsak kényes kérdés. Sander asszonynak pedig azt mondanám, hogy természetesen egyetértek önnel, Segíteni kell a kis és középvállalkozásokat, segíteni kell őket abban, hogy a digitális, az új technológiákhoz jobban hozzáférjenek. Ebben pedig támogatási programok segíthetik őket, olyan programok, amelyeket, amelyek a kutatást, az innovációt segítik. Például a Horizont 2020 programban vannak olyan finanszírozási programok, amelyek pont KKV-k számára érhetők el, és pont ezt támogatják, hogy a KKV-k hozzáférjenek a digitális technológiákhoz. Telicska úr, ami... A Soyuz rendszer megbízhatóságát illeti, egyetértek önnel teljesen, és önnek is csak ismételhetem, hogy amíg teljes körűen nem tudjuk, hogy mi történt, és az orosz fél kötelezettséget nem vállal arra, hogy teljes körülön kivizsgálja és megoldja a felmerült problémát gyökeresen, addig az ESA, az Arian program folytatásáról a bizottság nem dönthet. De emlékeztetném arra, hogy a múltban a Soyuz az egyik legsikeresebb indító rendszer volt, tehát és az oroszok kooperatívan együttműködnek velünk, konstruktív a párbeszéd, tehát ebből következtetve azt remélem, hogy találunk megfelelő alapot arra, hogy tovább lépjünk. Időközben pedig mi is ellenlépéseket tettünk, ha úgy tetszik, tehát elrendeltük az európai indító rendszer kifejlesztését. A környezetbaráti és beruházás barát fejlesztés kérdése valóban nem kizárólag a pénzhez való hozzáférésről szól, hanem arról, hogy sikerül-e olyan környezetet teremtenünk, amely barát. Ezt többféleképpen lehet csinálni, és beszámolomban én is elmondtam már, hogy minőségi jó jogalkotásra van szükség az administratív terhek csökkentésére, és a nemzeti közigazgatás fejlesztésére. Persze európai szinten is sok mindent lehet tenni, és dolgozunk is ezen, de ez is olyan dolog, amit együttesen, összefogásban tud csak az európai és a nemzeti szint hatékonyan elvégezni. Ami a strukturális alapokat illető kérdést illeti, igen, a strukturális alapok az innovációt ösztönző pénzek. A strukturális alapnak ugye bizonyos ciklikus működése van, és ebben a ciklusban az innováció a fő prioritás. A következő bizottság fogja közelről megvizsgálni, hogy a strukturális alapok tagállami elköltése megfelelte ennek a fő célnak. Fejezze be, biztos úr. Vagy kérdése lenne? Hogyan lehet azt mérni, hogy a strukturális alapok pénzét hatékonyan és a cél szerint költötték el? Milyen mérőszámok alapján mondhatjuk azt, hogy ez jó volt vagy rossz? Vannak mérőszámok, De hát ez objektíven mérhető, és ezért is dolgozunk ezen az értékelésem. Kobol úr kérdésére válaszolva, nem, a Galileo az egyéni gépjárművek, magángépjárművek lokalizációjára nem alkalmas, és így fel sem merül a magánadatok védelmének problémája. Ami engem illet, én diplomataként, és ezt nem szégyellem, de uniós kontextusban az olasz állandó képviseleten dolgoztam. Lehet, hogy nem minden érdeket jól képviseltem, de a saját szempontomból a munkámat a lehető legjobban próbálom végezni. Griffin asszonynak válaszolva. Would want to support micro Igen, nyilván támogatjuk a mikro vállalkozásokat, és szeretnénk, hogyha az SMI-kkel együtt, a KKV-kkel együtt a COSMA programhoz hozzáférnének tehát a kis és középméretűben a makro, mikrót is mindig beleértjük. A vállalkozások megszólításán tehát dolgozunk, és támogatást is kidolgoz a bizottság számukra. Köszönjük szépen, akkor biztos úr! és érezhető volt, hogy a kis és középméretű vállalkozások mellett elkötelezett ember ugyancsak tíz hete foglalkozik a dossziéval, de nagyon jól ö, ismeri a kérdéskört. Még egy pár hétig ö, biztos lesz. Köszönjük minden esetre, hogy meglátogatott minket, és talán még találkozunk Viszontlátásra! Good luck with hearings, huh? Yeah, good luck for the hearings. Well, committee is okay. A, a bizottság felkészült a meghallgatásokra, majd meglátjuk, hogy a következő biztos jelölt megfelel nekünk. Pont jókor történik a váltás, megérkezett Öttinger biztos úr is. Kedves kollégák! A következő napirendi pontunk Öttinger biztos úrral, a bizottság alelnökével való eszmecsere. Ő már itt van a házban, de még nincs a teremben. Tehát szerintem két-három percen belül megérkezik. Kérem, ne széledjenek szét, várjuk meg őt. Uh, good afternoon once again. Még egyszer uh, köszöntöm a kollégákat. Nem volt könnyű kibányászni Öttinger biztos urat a sok uh, ismerős öleléséből itt, de most rátérünk nagyon fontos következő napi rendi pontunkra, vagyis az energiaellátás biztonsága, témakörre. A hatékonyság is ide tartozik az energiahatékonyság. Üdvözlöm tehát a bizottság alelnökét és energiapolitikai felelősét. Hetven öt percünk van erre a méreható eszmecserére. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a bizot, biztos javaslatai nagyon fontosak voltak az energiabiztonsági stratégia szempontjából. Május végén jelentette be ezt, és júliusban volt pedig egy energiahatékonysági közleménye a bizottságnak. Az ukrán válság is ugye megint aktuális témát kovácsolt ebből az ügyből. E- az EU határain ugye háború zajlik. Tehát ez egy összeurópai kihívás, hogy ilyen körülmények között hogyan tudjuk megőrizni energiaellátásunk biztonságát. A biztos úr megígérte, hogy változni fognak a dolgok, és nem csak EU szintű, hanem összeurópai szintű, vagyis a külügyi fellépéseinkben is megjelenő politikává válik majd és ebből a célból ön már több fontos eszmecserét folytatott a gáz árakról, például Oroszországgal, a gáz ellátás biztonságáról más országokkal, a kifizetetlen számlák ügyéről. Tegnap Kievben volt biztos úr, sőt, ott találkoztunk, Jacenyuk biztos miniszterelnök úrral, és nyolc szomszédos ország minisztereivel megtárgyaltuk a jelenlegi helyzet tükrében a jövőt, nem csak az Európai Unióban várható jövőt, hanem a határainkon túli várható jövőt. Az olasz energia miniszter is ott volt, aki már az elnökséget, az EU elnökségét képviselte ott, és ön ott is, tegnap is nagyon fontos bejelentést tett, amit a jelenlévő miniszterek mind üdvözöltek. Tehát nagyon sok minden történt a közelmúltban. Energiabiztonsági, energiaellátási, hatékonysági kérdésben, kérdésekben. Eleve az utóbbi öt évben sok minden történt, és ezek a történések felgyorsultak. Üdvözlöm tehát még egyszer alelnök urat, és akkor meg is adom önnek a szót, hogy megtartsa mondjuk, hogy hívjuk ezt, bevezető előadását 10 percben. Elnök úr, tisztelt Buzek úr, igen tisztelt képviselőhölgyek és urak, köszönöm a meghívást, és köszönöm visszamenőleg is az ITRE bizottságnak az konstruktív együttműködést az energiapolitika kérdéseiben. Szolgálataim és személyem nevében is, magam nevében is jól éreztem magam ebben a mm, viszonylatrendszerben. Buzek úrnak sok sikert kívánok a bizottság élén. Gondolom, remélem, hogy a jövőben is jó lesz a leendő bizottság és önök között az együttműködés. Lewandowski volt biztos, és Buzek úr, mint volt parlamenti elnök, gondolom ennek eleve garanciái. Visszatekintve az történt a múltban, és most is az történik, hogy ener- európaizálni kell ezt a problémakört. Európai szintűvé kell tenni a válaszadást. A, az energiabiztonság, ellátásbiztonság, a hatékonyság, a belső piac kiteljesítés, az árpolitika, mind-mind 28 felé oszlik jelenleg Európában, és ezt kéne valahogy összefogni európai szintűvé ezeket a politikákat. Ebben Önöknek és a bizottságnak továbbra is bőven jut feladat. Egy-néhány lépést jó irányba tettünk már, de ugye átültettük a belső piaci csomagot, a tagállamokkal tárgyaltunk az energia gazdálkodás szabályozásáról, hogy legalább a szabályozás egységesebb legyen, határokon átnyúló pán-európai tervezést indítottunk el a gáz és áramhálózatok területén, és a Connecting Europe Facility-vel, tehát az első erőfeszítések most már megtörténtek. A közös érdekeket szolgáló ellenőrzések vagy jelentések majd egy év múlva érkeznek be, de jobban, mint valaha meggyőződésem, holnap találkozom norvég tárgyalókkal, Algériával, Azerbajdzsánnal tárgyalunk, a, hogy a, az a energia és szomszédsági politika nagyon szorosan összefonódnak, és fő prioritás kéne, hogy élvezzenek, mert nagy baj lehet, hogyha Moszkvának sikerül kiátszani az európai államokat egymással szemben. Jövő hétfőn is erről tárgyalnak önök, a digitális infrastruktúráról, a szabályozás, normák, adatvédelem kérdéséről, adatfelhasználásról, a Silicon Valley-hez való felzárkózásról. Ez is kizárólag európai összefogásban lehet sikeres, ezeknek a kérdéseknek a kezelése <clears throat> tagállamonként nem. Tehát itt összehangolt jogalkotásra van szükség a tagállamok között, hogy a digitális gazdaság a, és az energiabiztonság a jövő években, évtizedekben ne okozzon nekünk túl nagy fel, fejtörést. Az Európai Tanács két fő kérdéssel foglalkozik jelenleg. Ugye a 20-30-as a 20-20-as célok, és a 20-30-as célok a széndiokszid csökkentés, ezek a keretei az európai energia politikának. A háromszoros 20-as cél megvalósítása úgy tűnik, hogy nem lehetetlen, tehát egyelőre tartottuk az időtervet. De gazdaságunknak egyetlen ágazata sem szereti, és különösen az energiágazat nem, hogyha nincsen jogbiztonság, tervezési biztonság. Az energiaiparnak sok évtizedre előre kell terveznie. Az energia termelés, az energia szállítás, tárolás, hatékonysági beruházások a 3x20-as célok tükrében prioritást kell, hogy élvezzenek. Örülök annak, hogy a parlament a következő 6-8 hónap során várhatóan meghozza a 2030-as célokról, célokról szóló javaslatát, döntését. Erre a tanács októberben fog várhatóan reagálni, remélhetőleg pozitívan. És nem véletlen, hogy három célt jelöltünk ki, a széndiokszid kibocsátások ö, csökkentése a fő cél, de miközben új technológiákat ö, alakítunk ki, vagy a CCS rendszereket azt akarjuk, hogy hatékonyabban működjenek, le kell bontani ezeket a fő célokat alcélokra, több célra. És ha nem akarunk több energiát felhasználni a jövőben, mint jelenleg, akkor kicsiben is, tehát az épületek szigetelésénél, a családoknál, a közlekedésben is megfogható intézkedéseket kell meghoznunk. 40% széndiokszid csökkentés lesz a következő cél, várhatóan 27% az energia mixen belül a megújulók arányának 27%-ra emelése, és magasabb hatékonyság, jobb hatékonyság. A 27%-ot sokan kritizálják, hogy az energia mixben ez túl kevés a megújulók arányára vonatkozóan. Ennek kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi irányelv 20%-os célt ír elő, és ez alatt egy 10%-os alcélt. 10%-ot a közlekedésben, és 20%-ot mindenhol. A 10% úgy jön ki, hogy bioüzemanyagokat alkalmaznánk, csak hogy időközben kiderült, hogy a bioüzemanyagok fenntarthatóságával baj van, és ezért ez a cél nem valósulhatott meg, és jobb is, ha nem valósult meg így. Ha lenne, vagy ha nem lesz áttörés, vagyis második, harmadik generációs hulladékból előállítható bioüzemanyag, akkor ez a cél nem lesz tartható. Ha minden területen 20%-ot és 10%-ot a közlekedésben akarunk elérni, akkor, akkor más ágazatokban, mint például a villamos energia ágazatban 24%-ra kell növelni a, az ambíciót, és 2030-ig pedig 45%-át az áramnak Európában megújuló e- energiahordozóból kell előállítani ugye 45% Franciaország számára azt jelenti, hogy ezt ö, le kell csökkenteni, hiszen ma 76 százalékban atomenergiából állítják elő, tehát be kell zárni nukleáris üzemeket, de Lengyelországban a 45 százalékra növelés az azt jelenti, hogy a szén, szenet teljesen ugye el kell felejteni, ami lehetetlen. Tehát nagyon ambíciózus célok ezek, ha csak a két nagy francia és lengyel villamos árampiacot nézzük, és akkor még nem is említettem Csehországot, stb. Romániát, akkor látjuk, hogy mekkorák ezek a kihívások. A, ezeket az új célokat el kell, hogy fogadja majd a tanács, és a bizottság javaslatára irányelvekkel és rendeletekkel kell majd foganatosítani az önök közleműködésével. A válság óta, miközben ugye Oroszország Ukrajnával gyakorlatilag háborúhoz hasonló helyzetbe keveredett, az energiaellátás biztonsága többszörösen aláhúzódik prioritásként, és az energia hatékonyság ennek kapcsán megint csak kiemelt jelentőségű, hiszen a kevesebb és hatékonyabb energia használással lehet a legjobban védekezni. Kevesebb primér energia felhasználás mellett, és így lehet csökkenteni az importjainkat is. Európa a világ legnagyobb energia piaca. Mi vagyunk a legnagyobb energia felvevője világnak. Importőrei. Stratégiánkban, amit október 6-án az energiaügyi tanács elé terjesztünk, vagy én, vagy az utódom, biztos, hogy le kell, hogy még üljön egyszer önökkel, hogy mérehatóan elemezzük energia piacainkat és ellátási biztonságunk helyzetét. Hogy tényszerűbb legyen a vita, ezt ígérhetem, hogy a részünkről minden tényt feltártunk, stresszteszteket alakítottunk ki a tagállamokkal közös normák alapján, a tudományjal összefogtunk, kutatással, és most már megvannak az adatok ahhoz, hogy döntést tudjunk hozni arról, hogy hogyan lehet az energiafelhasználást csökkenteni, hatékonyabbá tenni. A foszilis tüzelőanyagok, szén, gáz, olaj, villamos áram, ezeknek, ennek a fejezetei. A fűtés kapcsán leginkább a földgáz és a hálózatok a szénnek, kőszénnek itt kevesebb a jelentősége, itt bőven van saját termelésünk, import lehetőségünk is. Az olajpiac viszont telített piac, 120 elegendő olajtartalékunk van az erre vonatkozó irányelv hatásaképpen. Sokféle szállítási módszerünk van. Diverzifikáltuk a szállítást és a beszerzési forrásokat az OPEC országoktól, Oroszországtól, Kanadától, Ausztráliából, Dél-Afrikából is veszünk olajat. Tehát tulajdonképpen még olaj területén sincs túl nagy baj, az inkább csak itt a baj, hogy a szankciók részét képezheti az orosz ellenlépések részét képezheti az olasz olaj export tilalma. Nagyon sokféle szintű, minőségű kőolaj van. Az oroszországi Rosnyev-től importált olaj például kiváltható Líbiából, nem váltható ki Líbiából, Skóciából, Szaudarábiából vett olajokkal, ez másra való. Tehát de még mindig nem itt van a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma a földgázzal van. Ugyanis egyes tagállamoknak nagyon alacsony az ellátási biztonsága. És fel kell készülnünk a legrosszabbra. Elemeztük, hogy mi lenne, ha. Mi lenne, ha Ukrajna nem lenne képes többé gázt továbbítani, mi lenne, ha a csővezetékekben esetleg kárt tesznek terroristák, vagy katonai akciók. Mi van, mi lenne, ha Ukrajna nem akarna nekünk gázt exportálni? Nem valószínű ez a szenárió, de ennek sem nulla a valószínűsége. Majd mi lenne, ha az orosz fél a földgáz szállítást fegyverként használná, és beszüntetni a földgáz szolgáltatást? abból indulunk ki, hogy Oroszországnak sem érdeke, hogy a gázszállítást leállítsa. Ez óriási kiesést jelentene neki. De, de ö, ö, az elképzelhető nagyon is, hogy az oroszok az ukránokat kiátszák, illetve rájuk fogják a problémát, mint nem megbízható partner, ként azt mondják, hogy Ukrajnán keresztül nem hajlandók például oroszt. Portugália, Spanyolország, Írország és az Egyesült Királyság más utakról kapja a gázt, sőt az Egyesült Királyságnak van egy külön északi csővezetéke is, amely némi biztonságot ad neki. 18 tagállamnak 10-18%-a származik a Gazpromtól, és 6 tagállamnak kizárólagos a függősége, 100%-os a Gazpromtól. Egy szál gázvezetéken keresztül kapják a gázt. 81 milliárd köbméter az importunk, és a 28 tagállamra vonatkoztatva az 450 milliárd köbméter, Ebből Ukrajna, Románia, Németország 90%-ot tesznek ki olyan értelemben, hogy 90%-ban tele vannak a tárolókapacitásaink, és a gázellátás biztonságáról szóló irányelv ugyan hat, és ez jó, de ez nem biztos, hogy elég lesz. Wir haben aus Tanultunk januárból, tanultunk abból, hogy a sajtóáromásokból már a visszafordított irányú áramlást is meg tudunk már valósítani. Az interkonnektoroknak a számát megemeltük, az egyik tagállamból a másikba lehet szállítani, de minden, még nem valósított meg minden részpiacnak az integrálása. Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, még nincs kész, nem végeztük be a tervet. Látjuk a balti keresztkapcsolatot jövőjére, már lehet onnan társfinanszírozni. De figyelni kell arra, hogy ebben a régióban ne legyen több LNG terminál, mint ahány állampolgár van. Mert az már nem költséghatékony. Tehát a kérdés Észtország, Finnország, hogy hol álljon, az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon érzékeny. Norvégiával kapcsolat, vannak kapcsolataink. Norvégia 10%-kal növeli exportjait, jelen, jelenleg 120 millió köbméter, de nem több. Algéria partner, a déli folyosót megnyitjuk, de 2019-20 előtt nem fogod gáz folyni. Egy problémánk van, egy nagyon fontos probléma, hogy Oroszország a gáz árakat továbbra is a politika eszközének tekinte 170 dollárt fizet ezer köbméterért, vannak olyanok, akiknek 400 és Ukrajnának 485 dollárt kellene Janukovics után fizetnie. A 50 milliárdos az ukrán piac évente 20 milliárd saját termelés, napi kapcsolatban van, vagyunk, monitoring, tanácsadás nap mint nap folyik velük. Ukrajnának változatlanul ugyanakkora a termelési képessége, a fogyasztás az némileg kevesebb, megtakarítási intézkedések miatt és a recenszió és stagnáció miatt valamint az, az ipar bizonyos részeinek eh, leállítása miatt. A krím érzé, ellátás eh, érzé, eh, biztonságáért Ukrajna felel. Ez egy érzékeny dolog. A krímre Ukrajnán keresztül folyik az áram és a gáz. Tudjuk, hogy szükség esetben biztosítható lehet, hogy kapjon-e elegendő gázt és elektromos áramot a krím. Ukrajna a megfordított visszafolyást, a reverse flow-t kihasználta, Németország, Lengyelország és Magyarország mellett. Naponta több millió köbméter folyik a mi piacainkról oda. De az oroszok ezekbe a piacokba, amelyek ezt átvették, az elmúlt hetekben csökkentették a gázmennyiséget. Némi aprócska büntető, amely Ukrajnával szemben működött. Két gondolattal szeretném bezárni, erről nyilván beszélni kell. Úgy látom, hogy a mi feladatunk az, hogy az ellátás biztonságát minden állampolgár számára, az infrastruktúra és az ipar számára Európai Unió egészében biztosítsuk. Olyan intézkedésekkel is, ami a szolidaritás intézkedése. De a feladatunk tovább nyúlik. EU27 plusz, tehát a gázellátás biztonsága télen Moldávia, Szerbia, Nyugat-Balkán, Svájc és Ukrajna számára ugyanolyan fontos. Ez úgy gondolom a hitelesség egy jele lenne. Ezért tárgyalunk Oroszországgal és Ukrajnával pénteken legközelebb, és egy átmeneti megoldást próbálunk találni arra vonatkozóan, hogy Ukrajna a nyílt számlák miatt egyszer egy alkalommal vásárolhasson Oroszországtól gáz EU kofinanszírozásával, hogy még több gáz tudjon tárolni. 17 milliárdos megtakarítással rendben vannak, de nem kielégítő. Nehogy télen, amikor a Gazprom nem ad gázt, ne legyen elegendő mennyiségű gáz, nehogy gáz lopásra kerüljön sor Ukrajnában. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy az EU és Ukrajna közti kapcsolat is veszélybe kerülne, Bulgáriában, más országokban pedig azt mondanák, hogy Oroszország fontosabb partner, mint Ukrajna. Ezt a megosztást nem szabad megengedni. Köszönöm szépen. Now we have a round of uh, uh, uh interventions from most pedig a frakciók uh, megjegyzéseire kerül sor. Először is a néppárt minden uh, hozzászóló két percet kap. Összesen 15 hozzászólásra fog sor kerülni. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, Öttinger úr. Szeretném a néppárt részéről elmondani azt, hogy az elmúlt öt évben az együttműködésünk igencsak gyümölcsöző volt. Amikor ön biztos lett, akkor nem volt biztosítva a gáz szolgáltatás. Most azonban a közös munka nyomán már sokkal jobb helyzetben volt Európa, mint régen. Azonban Oroszország kevéssé bizonyult megbízható partnernek. Na már most a kérdés az az minden esemény, minden, mindenek az eseménynek a fényében, hogy ön szerint a kapcsolat milyen, ugyanis nekünk egyrészt növelnünk kell a biztonságot, másrészt pedig növelnünk a, a zöld, zöld forrásokat. De Lengyelország számára ez például azt jelenti, hogy többet kellene importálni Oroszországból, de itt felmerül a megbízhatóság kérdése. Ön szerint hogyan lehetne ezt megoldani ennek, ezeknek az új fejleményeknek a fényében, de csökkenteni kellene az üvegházadású gázokat, viszont növelni kellene a biztonságot. Nagyon köszönöm, Zolinyó úr. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök úr, szeretném, szeretném üdvözölni önt és megköszönni az elmúlt öt évnek a munkáját. Szerettem volna egy olyan pontra kitérni, amely lehet, hogy másodlagosnak tűnik, azonban mégiscsak fontos. Tudom, hogy a mandátuma között az ibériai félszigetet összekötötte a többi területtel. Az említett szeretnék kitérni arra, hogy Európa számára az energiabiztonság biztosítása mennyire fontos. Európa politikár, politikáiban, politikájában szükség van a megbízhatóságra, Pán-európai hozzáállásra van szükség, nem csak gazdasági unió vagyunk, hanem az ilyen kérdésekre, illetve az összekötésekre is képesnek kell lennünk válaszolni. Ez a helyzet marad-e az ön napirendjének a, az alapja? Hogyha nem, akkor nagyon nagyon sok sikert szeretnék kívánni. Most pedig a konzervatívoknak adom meg a szót. Igen, milyen költségeket láthatunk most az energia hatékonyság szempontjából? Ebben a prospektívában a 30% az mivel is érhetne fel? Ki kellene az európai meg kellene határozni, milyen hatásai és lehetnek minden az európai gazdaság versenyképességének a hatásai, milyenek lehetnek az egyes tagállamok számára. Hogyan lehet majd elérni azt, hogy a primer energiának, illetve az európai gazdaság versenyképességének a hatását meg tudjuk határozni. Ami a klímapolitikát illeti, teljesen filozofikus a kérdés, sokkal, sokkal inkább filozofikus, mint pragmatikus. Az itt elhangzott kérdésekből már látható, hogy ez a filozofikus hozzáállás abban merül ki, hogy mi Európa új unióként szeretnénk megmutatni a világnak, hogy élen járunk ezen felelősségteljes kérdésekben, mert ami a klímapolitikát illeti. Azonban nem figyelünk arra, hogy mivel megszorító szabványokat léptetünk életbe, így ennek hatása van a munkanélküliségre is. Ami a versenyképességét illeti, itt nehéz a, a helyzetünk. Vannak olyan országok, amelyekben nincsenek ilyen megszorítások. Sok olyan ország van, amely azért van nehéz helyzetben, mert az energiaárak kétszeresére nőttek. Mit tegyen most Lengyelország, Franciaország, Mit tegyenek azok az országok, amelyek függnek például a széntől, vagy az atomenergiától? Lehet, hogy túlságosan merevek a szabályok, ez pedig, és emiatt nem vagyunk eléggé versenyképesek. Köszönöm. Csak egy megjegyzésem van. Valóban ez egy olyan véleménycsere most, ami miatt most nagyon fontos, hogy pontosan beszéljünk. Fontos, hogy mindenkinek a gondolatát a tolmácsok is tudják követni. Kérem, hogy ha lassan beszéljünk. Péter úr, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. E, teljesen egyértelmű, hogy ez az egész terület egy olyan terület, ahol sokkal több együttműködésre van szükség, nem pedig kevesebbre aki a választási kampányt végigcsinálta a parlamentben, számára azt tudja, hogy legalábbis mindenki, a szkeptikusok is megértették, hogy ez az energiaterület, hogy az energiaterület sokkal több együttműködést, nem pedig kevesebbet sokkal több koordinációt, nem pedig kevesebbet igényel. Ez elvezet minket a dilemmánkhoz. Egyrészt növelni akarjuk az energiabiztonságot, koordin- kevésbé akarunk koordinálni. Többet akarunk koordinálni, másrészt pedig tiszteletben kell tartanunk az egyes tagállamok prioritásait. Hogyha energiauniót akarunk, akárhogy is határozzuk azt meg, az úgy gondolom, hogy azt jelenti, hogy több eszközökre van szükség az Európai Unión belül. Csak így tudunk koordinálni, így leszünk erősebbek ebben a munkában és abban, amit eddig tettünk hogyha ez a nagy válság nem ébreszt fel mindenkit Európában, akkor nem tudom, hogy mi, mi lenne az. De kíváncsi vagyok, hogyan reflektál erre. Van egy konkrét kérdésem is, ami a partmenti szélenergiával kapcsolatos. Az európai energiaforrások nyilvánvalóan fontosak, hiszen az e- import függőséget így tudjuk csökkenteni. De úgy tűnik, hogy jelenleg az európai jogalkotás még nem terjed erre ki megfelelően, erre a projektre, az igen izgalmas kapcsolódó projektekre. Ez persze azt is id előidézi, hogy nincs elegendő beruházás, mert hogyha nincsen megfelelő jogszabályi keret, akkor senki nem fektet abba be. A kérdésem tehát az, hogy hogyan lehet az, a tiszta energiaforrásokat támogatni, például az északi tengeren, és hogyan kapcsolják ezt az energia nagy kérdéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilikiotis, a GUER részéről. Köszönöm szépen. Lánzdorf úr beszél helyettem a frakcióm nevében. Köszönöm szépen. Németül beszélek, hogy a biztos úrral értsük egymást könnyebben. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagy figyelmet fordít az ukrán kérdésnek, ez biztos de ezekkel a féligasságokkal, igazságtalanságokkal tulajdonképpen veszélybe, veszélyes vizekre jut a számokat idézve. Mekkora az import, mekkora a gázimport az Európai Unió környezetéből összesen 450 milliárd köbméter. Ebből az import az Orosz Föderációból érkező import 162 milliárd köbméter. És Ukrajnán át ...82 milliárd, vagy 81 milliárd köbméter jön, de ugye ingatozik, de Norvégiából 84,5 a norvég import valamivel több, mint az ukrán területekről. Tehát most újra gázválság van, volt már 2009-ben, ugye? Emlékszünk rá. De meg kell, hogy mondjam, hogy az ukrán és orosz partnereinkkel nem, számukra nem könnyítettük meg a megértést, az egyetértést, és az energetikai válság Ukrajnában égető. A kormány most azt ajánlja, köszönöm szépen, letelt az idere. Nem érdekli azt, hogy mit mondok? Jó. Köszönöm szépen. Nem változtattunk meg Bocsánat, megváltoztattam a sorrendet, a zöldeket a GU, GU előtt kellett volna felszólítsam, most a zöldeknek két percre megadom a szót. Biztos úr, köszönöm, hogy megemlítette az elmúlt öt év sportos versenyeit, amik közöttünk volt, jól emlékszem, amikor először találkoztunk, akkor infrastruktúráról beszéltünk, és ön az infrastruktúrát az a hatékonyság és a megújulók mellett határozottan harmadik elemként felsorolta. Amivel nem vagyok teljesen elégedett, vagy nem örülök, az az, hogy a hatékonyságnál azt mondta nekem, hogy ez kötelezettség. Remélem, hogy, és köszönöm az orosz válság alapján, hogy megértettük, hogy a hatékonyság az egyes számú energia. Európa jövőjének első számú energiája, a, és köszönöm, hogy a biztonság kérdésénél is a hatékonyságot ilyen határozottan megemlítette. Óriási konfliktus van közöttünk abban, hogy ön úgy gondolja, hogy a megújuló energiák fejlődését le kell lassítani. Én ezt nem látom be. A megújuló nap és szélenergia sokkal olcsóbb, mint az első éghajlatcsomagnál, 87-ben. Miért kellene most az éghajlatválságnál és az ellátási válságnál kevesebb, bár olcsóbb, sokkal olcsóbb megújuló energiát alkalmaznunk, sokkal olcsóbb, mint az, ami most óriási állami forrásokkal próbálunk finanszírozni. Ezt a kérdést akartam feltenni. Többször vitatkoztunk arról, hogy helyes út-e a belső piac számára, az európai verseny számára, hogy van egy erőmű, aminek állami támogatást adunk 35 évre szólóan, több mint 100 euró megawatt per óránként, kiegyenlítésként, és több mint 10 milliárdot még konkrétan speciálisan felhasználandó hitelekre. Hogy egyeztethető össze a belső piaccal? és hogyan tudja ön ezt személyesen a következő két-három hétben e dokumentum kapcsán az álláspontját kialakítani? Mr. Tamburano on behalf of EFDD. Tamburano nak adok szót az EFDD frakcióból most. Regén a concordado la domanda. Nem egyeztettem a kérdést, azonban az előttem felszorolóhoz képest nagyon hasonló a kérdésem és a megjegyzésem. Ön azt mondta, hogy energia szempontból a befektetőknek garanciára van szükségük. Örülünk, hogy egy ilyen energia, ilyen fontos kérdés, mint az energia kérdés szempontjából on tud, on tud válaszolni a kérdésünkre. December 17-én már már kiderült az, hogy 19 milliárd euró, eurót kapott egy angol cég a brit, britek tehát olyan energiát támogattak, amely nem fenntartható és amely ö, veszélyes, valamint gazdasági szempontból is ö, káros. Mindezt az első nukleáris energia, energiát termelő erőművek létrehozása után 50 évvel. Ami az állami támogatásokat illeti, itt 2014-2020-ra pont a bizottság adott ki egy programot. Ezen programban pont az atomerőművek kaphatnak segítséget nem szabadna politikai színezetet adni a kérdéseket. Ennek a kérdésnek ön hogyan gondolja azt, hogy lehet a, a megújuló energia, energiát támogatni, hogyha közben az, ener, az, új, ener, az, új, az új Európai Bizottság energiaprogramjának részei lesznek a nukleáris erőművek. Köszönjük szépen! Az első körben az utolsó felszélalunk Schaufhauser úr lesz, aki független képviselő. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem az, hogy meg tudja erősíteni -e azt, hogy az orosz gáztól függő országoknak nincsen rövidtávú alternatívájuk másodszorban annak a tudatában, hogy Ukrajna destabilizációjában Oroszország szerepet játszott, és gyakorlatilag államcsíny történt, ezt elismerje. Ami pedig az energetikai ellátást illeti, hogyan kívánja az energiahatékonyságot finanszírozni. Nagy bankokkal ugye együttműködött abban az ügyben, hogy megpróbálták számosítani a szükségletes pénzeket, és e, van-e olyan elképzelés, hogy ezt aktualizálják a nagy közbankokkal, francia, olasz bankokkal, ideértve a spanyol bankokat is? Köszönöm szépen. Akkor most lelnök urat arra kérem, hogy adjon választ a kérdésekre. Az energia hatékonyság elsősorban az épületeken múlik. 30%-a a problémának az épületekben jelentkezik, tehát a meglévő épületeket kellene energiahatékonyabbá tenni. Az új európai költségvetésben, amit önök is jóvá hagytak, a strukturális programokban vala, ö, több pénz van erre, mint valaha. Tehát az energiahatékonyságot az eddig legnagyobb összeggel támogatjuk. Lewandowski úr vitte a költségvetést, még biztosként, és ebből a tagállamok, régiók kérhetnek pénzt. Tehát van eszközünk. Mégis, mint ahogy amikor pénzekről beszélünk a parlamenttel, akkor egy kicsit kénytelen vagyok vizet önteni a borba. Tehát lehűteni a reménységeket az utolsó francia felszólalót hallgatva, ugye 50%-os az állami részesedés átlagban Európában, máshol egyes országban 45, máshol 60, de átlagban 50% az állam részesedése az energiában. Tehát 100 euró értékteremtésben minden költséget beszámítva 50 eurót a polgárok befizetnek az államnak ebből az 50 euróból egy euró megy az európai költségvetésbe, és 49 euró pedig az önkormányzatnak, a régióknak, az állami kincstárnak megy. Azt hinni tehát a növekedés, foglalkoztatás, infrastruktúra bővítés kapcsán, azt hinni, hogy az európai költségvetés ezeket az európai problémákat a munkaerőpiacon, a versenyképesség területén, infrastruktúra építés területén alkalmas, az nagy tévedés. Ne, ne becsüljük túl magunkat, a pénzek a tagállamokban vannak, Szófiában, Dublinban és Párizsban, nem Brüsszelben, Londonban is, és Aberdeenben is, Edinburghban is. Tehát az Európai Bizottság csak impulzusokat adhat a tagállamoknak. Nem mi fogjuk megoldani az összegészében 140 milliárdos költségvetésünkből a növekedés problémáját, vagy az energiainfrastruktúrák problémáját. Második példa. Ugye évek óta azon vitatkozunk, hogy legalább 3% a GDP-nek kutatásra menjen. Minél többet beszélünk a problémáról, annál kevesebb az eredmény, stabilan 2% körül ez az összeg. És most, ha a bizottság meg a tanács tehát ugyanezt csinálják a tagállamok a kutatási ágazatban is. Tehát beszélhetünk mi a növekedésről, foglalkoztatásról, de Brüsszel képtelen ezt a problémát megoldani. És ez csak kiebred. Azt hiszik, hogy Európa a megoldás. Európa csak egy kis része a megoldásnak. Másodszorban. Karin úrnak válaszolva. hitem az, hogy Lengyelországban is hatalmas jelentőségű lenne az épületállomány megújítása, bőven lenne tennivaló energiahatékonyság ügyében. Ugyanakkor ugye az az igény is megvan, hogy ne legyen az oroszoktól való függésük akkora, tehát jó lenne, hogyha létrejönne januárban megnyílna az új csatorna, Litvánia is ezt szeretné, mert a központi európai infrastruktúrákhoz még sajnos nem integrálódott Lengyelország és a balti térség, ezért van szükség a balti rendszer összerökötőre, de ehhez Lengyelországnak igenis meg kell vizsgálni például a palagáz kérdést és a szén elnyeletés technológiáját is meg kell fontolnia. Tíz éven belül Lengyelországban nem 85%-os lesz már talán a széntől való függőség, de még mindig 50% fölötti lesz. Tehát Lengyelországnak sajátos helyzete még évtizedek múlva is megmarad Európában és az a szén, amit nem Európában égetünk el, az, az Kínában, Indiában, Oroszországban égetik el, viszont Európában megvan a technológia, a know-how arra, hogy hogyan lehet a szenet elnyeletni. Tehát nem elég kilépni a szén termelésből, hanem leginkább abból kell kiindulni, abból a realitásból, hogy a jövőben is lesz szén, csak új technológiákkal kell ösztönözni az elnyeletés technológiákat. Ami a rendszer összekötőket illeti, a, amikor közös érdekű projektekről beszélünk, 280 projektről beszélünk, akkor minden tagállam azon kötelezte, kötelezte el magát, hogy legalább 10%-át a villamos energiának szomszédországból importálja. Turmes úrnak nem egyformán számolunk. A spanyolok nagyon sokat investáltak a napenergiába, szélenergiába. És azt várták, hogy ezt majd eladhatják Franciaországnak. De sajnos ez nem működik, mert még nincsen rendszer összekötő. Turmes úr, ha tovább építik ezeket a rendszereket Spanyolországban, akkor ez nyilván lelassul most. Ez sajnálatos, de elkerülhetetlen. Portugália és Spanyolország arra vár, hogy az európai belső piachoz jobban integrálódjanak, több összekötő révén. Az atlanti óceáni országokkal való összekötöttséget kell javítani. Mi központi országok, mint Németország, az ajdentáli kitermelő helyünkkel. Szerencsések vagyunk, mert nekünk könnyű a belső piacnak megfelelni beruházások nélkül, Luxemburgnak is. De Németországban is sincs például északot délről összekötő egyenes kapcsolat, áram összeköttetés. Tehát még és ráadásul nagyon különbözőek az energia igények. Délen becsuktuk a, az atomerőműveket, északon meg igény van. Tehát először kell megteremteni a vezetékeket, az összeköttetéseket, és aztán lehet abban gondolkodni, hogy mit állítunk át alternatív energiára. Akik egyoldalúan fejlesztettek, még ha jó dolgokba is, de nincsen rendszer összekötőjük, akkor nem mennek vele semmire. Ugye luxemburgi sport példát vennék. Luxemburg sajnos szomorú, rossz példa. Luxemburgban mindig ránk mutogattak a bizottságra, pedig Luxemburg nem teljesítette leg, legkevésbé teljesítette az elvárásokat. Luxemburg továbbra is, kolléga úr, legrosszabban teljesít abban, hogy hol lehetne szomszédországokból áramot venni, ahelyett, hogy helyben investálnak. Tehát ezt a költséget meg lehetne takarítani, ha belépnének ezekbe a közös rendszerekbe. Eddig sajnos lesöpörték az asztalról ezt az opciót. Meg kéne beszélni továbbá azt is, hogy hogyan lehet ezt a belső piacot kiteljesíteni. A Lisszaboni szerződésben van egy törés. Megvolt korábban minden arra, hogy e, e, európizáljuk a piacot ezen a területen, de két területen ez nem történt meg. A technológia transfer területén, ez még mindig a nemzeti hatáskorba történik, főleg ugye a nukleáris technológiák és a szénbányászati technológiák, és a megújuló energia forrásokkal kapcsolatos technológiák is tagállami hatáskörbe tartoznak, pont a legjelentősebb területeken. Tehát 28 féle szabályozás van, és 28 féle backup mechanizmus. Ez a szöges ellentét a belső piacnak, tehát az önök öt éve alatt, ha ezeket a backup rendszereket meg lehetne szüntetni, ez hatalmas eredmény lenne, és ez az elsődleges feladat. A számokat szeretném egy kicsit pontosítani. 450 milliárd. Csak 450 milliárd köbméter gázról van szó évente, nem 441 millió. Ennek egyharmada 150 saját termelés, 300 milliárd import. A 262 az Oroszország, az EU mintegy 130 milliárd. Ebből mintegy 70 milliárd jön Ukrajnán át. 70. Higgy el nekem, 70. 70. Ennyi. De ez a 70 néhány ország számára döntő. Portugáliának nem fontos, de Bulgária Ukrajnán átkapja a gázának 100%-át. Szlovákia ugyanúgy. Tehát eh, az érintettség néhány országban magas. És a Gazprom-Ukrajna reláció nagyon fontos Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária számára. És a Nyugat-Balkán számára és partnerünk Szerbia számára. Nem fontos Írország számára, és csak korlátozaton jelentős Németországnak. A gázrendszereink ugye nem olyan tökéletesek, mint az úthálózat, ezért nem számít sokat az, hogyha Németországban van Norvégiából gáz és tároló, de nem megy el a gáz Bulgáriába. Ez a probléma, dolgozunk rajta, ez egy tíz éves program. Azokkal a forrásokkal, ami megvan, nem tudunk mindent finanszírozni. A projektet megtervezték, jóváhagyták, de még nincs finanszírozási forrás. Volt még egy kérdés. Többször olvastam az újságban, engem még nem vontak be ebbe a kérdésbe, visszafogott vagyok, megjegyzem, kérdés, hogy Nagy-Britániával kapcsolatban, és az itteni képviselők jelenlétében mondom, okosak, ugye, hogyan tudják garantálni a drága im, im, energiagyártást. Nagy-Británia nagy-Britániában. Persze tiszteletben kell tartani azt, hogy mind a három fél ezt a, a, kér, a britek kérvényét támogatják. Londonban erről nincs vita. Van ezzel kapcsolatban azonban néhány kérdésem. Csak egy reaktorról van ez szó? Vagy pedig ez egy ö, olyan, ami öt további másik brit, tíz finn, magyar, cseh, stb. számára is érvényes lesz? Második, milyen lesz az energiamix? Ha egy reaktorról van szó, akkor az ember nyugodtabb, mert gázzal, partmenti szélerőművel, mint Skóciában fel lehet más részeket építeni. De ha több atomerőműről van szó, akkor más a kérdés. Az utolsó pedig a következő hetekben a konzultáció során ellenőrizzük, hogy 35 év kell -e ez az ár, ez az eltérések szükségesek-e a belső piactól, és azok a megoldások, mint például egy tengeri kábel Hollandiából Írországba, tehát partmenti és parti szél nem CO2 barát megoldása. Eddig még, mint mondtam, ebben nem vontak be ebbe a kérdésbe, a következő hetekben a régi biztossal és más biztosokkal fogunk erről talál, tanácskozni. Köszönöm szépen, alelnök úr. A különböző frakciók, kollégái egy-egy percben még további kérdéseket tehetnek fel. Múdi asszony. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a legutóbbi pontra kérdezek rá a, az atomerőművekre. Az eredeti kérdésemre válaszolt az előző felszólalásában, hozzászólásában, de a kommentárok alapján, ha lehet, hadd kérdezek rá arra, hogy ezt a fontos döntést mikorra időzítik. A jelenlegi bizottság mandátumának végéhez érünk, és a C pont fejlesztése az energiaellátás szempontjából fontos Nagy-Británia számára és biztonsági szempontból. Milyen garanciák vannak arra, hogyha meg kell hozni ezt a döntést, meg fogják-e hozni a döntést még e bizottsági mandátumban? Köszönöm szépen. E, Kirton Dowling asszony a következő. Thank you very much. Um, Commissioner, you mentioned it, but I'd like a little bit... Köszönöm szépen. A szén megtartás, széntárolás abszolút fontos. Kettős célt érünk el vele, energiabiztonságot és CO2 megtakarítást. Ami engem érdekelne az energia intenzív ágazatokkal kapcsolatban, a, ahonnan én származom, az ipari CCS-t az ipari stratégia központjába helyezték. Az a fenntartás azonban, hogy ugyan jó helyen vagyunk Európában, és azonban a technológia fejlesztésével globálisan nézve más régiókhoz képest le vagyunk maradva. A biztos mit szeretne javasolni a következő biztosnak? Mit tegyünk, hogy megfordítsuk ezt a trendet, és több energiát fordítsunk az EU CCS politikájára? Köszönöm szépen. Lewandowski kollega. Herr Kommissar, mit meiner Frage äh, möchte ich eine... Köszönöm szépen. Hidat szeretnék vetni, Öttinger e- úr múltja és jövője között äh, verni, energiából a digitális äh, irányba. Mindkét piac nagyon fontos Európa számára, és mindkettőt lehetne építkezés vagy kiépülőben lévő helynek tekinteni, hiszen nem befejezett eh, feladatok ezek. Lát-e hasonlóságot a két feladat, energia és a, a digitális piac között? Persze mindkettő fragmentált, és eh, hatalmas érdekcsoportok mozgástere is van, de fontos a tervezés biztonsága. Szeretném eh, ezzel kapcsolatos véleményét kérdezni. Köszönjük szépen, Balasitis úr. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų tai man labai gaila, kad... Tisztelt biztos úr! Nagyon sajnálom, hogy portfóliót vált, és egy másik területhez kerül át. De ahogy az előző biztos Lewandowski úr is mondta, ez az új terület is nagyon fontos lesz. Nézzük most az együttműködésünket az elmúlt évről, elmúlt öt évről. Szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sok minden változott a váratlan események miatt eh, Ukrajnában, és eh, éppen ezért arra kényszerülünk, hogy stratégiánkat átdolgozzuk, különösen az energia biztonság terén. mivel nincsenek stabil energiaárak, és a következő tíz évben sem fogjuk tudni ezt elérni, ezért nincs tervezési biztonság sem. Az orosz elnök Putyin nemrég kétségeinek adott hangot arra vonatkozóan, hogy jogi értelemben a gáz szállítás Ukrajnába nem tisztázott. A kérdés, hogy nem kellene a stratégiát átdolgozni. Gyűrk úr. Köszönöm a szót, elnök úr. 2006 óta sokat szorülünk itt, az első gázválság ideje óta, és eh, beszélünk erről a témáról, és állapítjuk meg, hogy még mindig kiszolgáltatottak vagyunk, és még mindig sokat ennivalunk. Eh, nem akarok igazságtalan lenni, persze sok minden történt, Eh, elsősorban a bizottság és a parlament részéről, ezért köszönet a biztos úrnak is, hiszen az elmúlt években is eh, történtek eh, lépések. Ugyanakkor a tagállamok térfelén még rengeteg a tennivaló, például az infrastruktúra építésének kérdésében is. Erre vonatkozik az én felvetésem. Mit gondol biztos úr a kötelező stratégiai tárolás kérdéséről a gáz területén? Tehát a nem kereskedelmi, hanem stratégiai célú tárolás kérdéséről. Említette előadásában, hogy az olaj területén ez működik és jól működik. Van olyan tagállam, ahol a gáz területén is működik egyébként. Lenne -e arra szükség, lehetőség, hogy uniós szinten beszéljünk stratégiai gáztárolásról? Uh, thank you very much. Colleague Pieper. Ja, danke, Herr Präsident. Das Herr Kommissar Oettinger. Köszönöm szépen. Biztos úr, energiabiztonság. Ha igaz, hogy a bulgárok 100%-ig az orosz gáztól függnek, akkor a görög energia megtakarítás, vagy brit megtakarítás mit hoz? Szerintem semmit, amíg ezt a közös piacot, belső piacot nem tudjuk kialakítani tanúsítványokkal, a, meg a, a kölcsönös erősségek javításával. Vajon nem úgy van-e, hogy a meglévő energiahatékonysági igazolással a 28-ból 24 nem tudja betartani a célkitűzéseit, bár a CO2 célokat be kell tartani egy kicsit zavart is indítunk el a párhuzamos célkitűzésekkel a tagállamokban a keretfeltételekre gondolok, a, ezekre kellene figyelni. A közös belső piac az egyik legfontosabb, ahol az erőségeinket ki tudjuk játszani, és csökkentjük az energiafüggőséget, másrészt pedig kiszámolta valaki a bizottságban, hogy mit jelentene, hogyha erősebb tárgyalási mandátumot tudnánk a bizottságnak adni az energiabeszerzéssel szemben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 Következő felszólunk Paul Rübik. Köszönöm szépen, elnök úr, és biztos úrnak a magyarázatokat, a célok, a számok összefüggéseinek kifejtését, és azt, hogy más energiaágaknál ez mit jelent. A 30%-os nukleáris energia csökkentés tulajdonképpen egy kegyelem döfés, mert a francia újraiparosítás szempontjából ez nem jól jön most nekik. A 20%-os újraiparosítási cél szempontjából és jó lenne 2030-ig is kitűzni az újraiparosítás mértékét, és talán itt is 30%-ra ezt kéne ezt növelni, mert ha ezen a területen nem tűzünk ki célokat, csak a csökkentési területen, akkor sem a Lisszaboni célokat nem teljesítjük, sem Európa versenyképességét nem őrizzük meg, vagy hát nem sikerül a versenyképesség vesztését kompenzálnunk. Köszönjük szépen! Az elnök felbeszakítja, fel, felbeszó, felbeszakítja a felszólalót. Helmer úr kap szót. Köszönöm, elnök úr! és köszönöm Öttinger biztos úrnak is, hogy tömören fogalmazott. Kiváló elemzését adta a problémáknak bizonyos szempontból, ugyanakkor egy kicsit túl röviden beszélt a megoldásokról. Mi lesz akkor? Európa elérje a kitűzött célokat? Van jó és rossz hírem számára. Rossz hírem az, hogy nem lesz európaizálás. Jó hírem az, hogy mindegy, hogy lesz-e vagy sem. És Ugyanez érvényes a kopt 20-ak tanácskozására Nimerikben is, ahol semmilyen megállapodásra nem jutottak, és amiket meghoztak, azt sem teljesítették, de szerencsére ez is mindegy. Emlékeztetném a saját szavaira, biztos úr, azt mondta, hogy Európa nem engedheti meg, hogy unilaterális Európa és klímapolitikát folytasson tudván, hogy a COP20 konferenciának nincsen eredménye, visszamegye most az európai intézményekhez, és megmondja nekik, hogy nem folytathatjuk az eddig elkezdett utat. És emlékeztetném arra is, hogy az energiapiac Európai Energia Unióról is beszélt, ezt a pártam nem fogja soha elfogadni, a elnök félbeszakítja a felszólalót sajnálom, nekem mindenkinek az érdekeit figyelem előtt kell tartanom, mindenkinek egyforma felszólalás ideje van. Werner asszony, rövid kérdésem lenne az energiahatékonysággal kapcsolatban. Sokszor volt már róla szó. Ön is elmondta, hogy az energiaellátás biztonságával ez felértékelődött ez a probléma de miért nem fogalmaznak meg nem csak épületekre vonatkozóan, hanem minden területen ambíciózusabb célokat. Nagyon sok kérdés tartozik még ide. Öt tagállam, ha jól tudom, hajtotta csak végre az irányelvet. Mi van a többi 23-mal? Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy az irányelvet a tagállamok átültessék? Vagy a bizottság kapitulált a tagállamokkal szemben? Köszönjük betartotta kiválóan a felszólalás időt. Most Kovácsik kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön is nagyon fontos témaként említette az energiafüggőség csökkentését, az energiacsomagot és a belső piaci összefüggéseket. Igen, ezek a dolgok összefüggenek, és a biztonság alapját teremteni meg a, a, a kiteljesített belső piac. Én nagyra értékelem, hogy ön az energiabiztonság területén a józan paraszti eszet is alkalmazza, amikor gondol és mond dolgokat. Az ön hazájában, Németországban, amikor azt mondják, hogy a Gazprom részvényeket piacosították, ez hogyan hat az eredeti célkitűzésekre? Dali asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. A diversifikációról szeretnék beszélni. Ön is erről beszélt a források, a partnereink, a, a szállítási útvonalak kapcsán, de nem említette a déli folyosó kérdését, pedig ez része a megoldásnak. Az Európai Tanács márciusban úgy következtetett, hogy a rendszerösszekötők fejlesztése a mediterrán térségben prioritás. Ilyen ezek ismeretében hol vannak a stratégiai lokációk, és mi lesz a mediterrán térségben a gáz rendszerösszekötők jövőjével, az energiabiztonságot mikorra sikerül megteremteni, és az euró euró-mediterrán kapcsolatrendszerben a gáz importok területén, a mediterrán gázcsomópont megteremtése területén hol tartanak most? Spirekis asszonynak adok most szót utolsó felszólalónkként. Köszönöm, elnök úr, egyszerű a kérdésem. Ötinger biztos úrtól azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság tervezi-e azt, hogy további pénzeket szán arra, hogy a jelenlegi energia árakat letörje. Thank you very much. We don't have you on the list. Köszönöm szépen, ő nincs rajta a listán, de talán van egy rövid kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előbb csak cseréltünk. Szeretném a földközi tengerrel kapcsolatban a következőt megkérdeni. Különböző te gáz berendezési tervek vannak, de az egész úgy tűnik, hogy alapvető lesz az Európai Unió ellátása szempontjából az Európai Bizottság része az európai stratégiának? Ez kérdője. tehát ez egy csomópont lesz, földgáz csomópont, erre közös stratégiát kell kidolgozni, de nem látom, hogy lenne ilyen a földközi tenger térségében hogyan akarják ezt, honnan finanszírozzák, hiszen jelentős földgázmennyiségeknek kell ezen keresztül folynia. Jelezném továbbá azt is, hogy a ciprusi kizárólagos gazdasági zónában jelenleg nagyon so érdekes és sokat ígérő fúrási kísérlet van. A Ciprussal, a régióval szorosabban együtt kell működni. Köszönöm. Köszönjük, és most azt kérdezem, kérem az alelnök urat, hogy válaszoljon és foglalja össze. Én mondja a záró megjegyzéseit. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, az LNG termináloknak a, a támogatása, ösztönzése az infrastruktúra politikának változatlanul a része, és éppen ezért a listán erre néhány projektet felvettünk. A listát egy év múlva tovább írjuk. Reméljük, hogy az LMG termináloknak a száma ugye jelenleg 20, 26-28-ra fel tud majd fel, felemelhető, mert fel kell. De mindig a, a vezeték kiépítésével Spanyolországban is vannak nagy LNG terminál kapacitások egyelőre még szabadon a csatorna rendszer, a vezetékrendszert, bocsánat, el kell vinnünk Spanyolország is. Egyébként semmi értelme Az infrastruktúrának mindig a nemzeti politikával is kapcsolatban kell állni, ez nem kritika, de Franciaországban hosszú éveken keresztül azt a, a, a következő stratégia volt, számítógép monopólium az áramra, bocsánat, el, az ÖDF monopólium a villamosenergiában, és utána az európai piacra menjenek. Tehát mi bizottságként az infrastruktúra és a versenyszabályokon keresztül feltörtük a monopóliumokat. Nem olyan egyszerű azért a helyzet, de biztos vagyok abban, hogy a terveink megvalósulnak. A földközi tengeri térség ebben nagyon nagy szerepet jár két konferenciát készít, tartottunk, lesz egy további, amit előkészítünk. Izrael a saját előfordulásainak a felét exportálni akarja, ami tengerparti. Palesztina energiát igényel, ugye nincs saját energiája. Ciprusban ismertek az előfordulások, és a miniszter kedves kollega már megbízást kapott a mintaprojektekre a, gázga, a földgázgazdálkodás feltárására vonatkozóan. Ciprus és az Európai Unió remélhetőleg egy olyan helyzetbe kerül ezzel, hogy mindkét fél nyertes lesz. Máltát is minden földközi tengeri országot az észak-afrikai országokat, Görögországot, Máltát is be kell vonni ebbe. A döntő kérdés az, hogy milyen a, a transport infrastruktúra. Egészen konkrétan akarjuk-e tengeri vezetékeket, Izrael, Ciprus, Görögország, vagy pedig LNG terminálok jobbak, vagy még konkrétabban hogyan tesszük, tehát hogy, hogy jön ebbe a képbe majd Törökország. Ciprus-Törökország ugye az költséghatékonyabb és, és jobb lenne, de, de Azerbajdzsán ból Törökországon keresztül Görögország, Albánia hat éven belül óriási mennyiségek jönnek egy új ö, ö, kalibrálható vezetékrendszer is épül. Vajon minden jogi vitát lehetne rendezni? Ki lehet-e Törökország bevonásával ezt a vezetéket építeni, vagy, vagy, vagy nem lesz erre mód? Mert ha igen, akkor milliárdokat lehet megtakarítani. Nikózia tapasztalt minisztere pontosan ilyen kérdések miatt lépett tudatosan vissza. Én szeretném, hogyha a gázinfrastruktúra Törökország bevonásával lehetne moderálható, vagy legalábbis az utódom ezt tenni. Úgy gondolom, hogy néhány éven belül a szénerőműveket le kell állítani, és a régi atomerőműveket le kell venni a hálózatról, és elegendő villamosenergia termeléssel kell pótolni. Hogyha más megoldást találnának, az attól függ, hogy az energiamix hogyan fog összeállni. A, vé- a döntés végrehajtása nyilvánvalóan fontos lesz, de ennek a bizottságnak kell majd döntenie, a következő évben pedig, a következőnek pedig valószínűleg az eredmény alapján nyitottan át kell dolgozni a CCS. Csak remélhetem azt, hogy két projekt Egyesült Királyság és Rotterdam megvalósul. Nem kell csekély a költség, az alacsony CO2 piaci ár miatt, ugye 6-7 euró csak, a drága mintaprojektek nem lesznek rentábilisak. Amit a költségvetésből erre biztosítottunk, azt kutatásra költjük és a 2008-as programra. De a befektetők azt mondják, hogy mínuszban vannak. A villamosenergiában CCS alkalmazással Rotterdam és az Egyesült Királyság tehát ennek az első végrehajtása vagy megvalósítása. Amikor e, kör, e, feladatkörbe kerültem, akkor a cél 20%-os energia végrehajtás volt, energia megtakarítás hatékonyság volt, és nem volt végrehajtás még. Óriási erőfeszítéseket tettünk. 2012. decemberében néhány képviselő és a Dán elnök jelentős kiállásával sikerült átvinnünk az energiahatékonysági irányelvet. De már akkor az intézkedések csak épp 20% voltak, inkább 17-18%-os magasabb hatékonyság volt. Tehát nem volt elegendő. Most a tagállamok a végrehajtás szakaszában vannak. Néhány héttel ezelőtt szétküldtük ezeket a, az intő leveleket, a figyelmeztető leveleket, hogyha nem ültetik át, akkor szerződésszegéses eljárást indítunk. Júniusban le kell zárnia a le kell zárulnia a nemzeti jogba való végrehajtásnak. Egy demokráciában nem lehet többet, mint ami a szerződésben van, és mi ehhez tartjuk magunkat Németországnak, és megküldtük júniusban ezt a levelet. És Németország elfogadta, hogy a következő hónapokban átfogó hatékonysági koncepciót dolgoz ki. A mai álláspont szerint azt mondanák a szakeremeink, hogy olyan 9-10 on vagyunk, tehát nem állunk rosszul, hiszen még 7 év van. Jó úton haladunk, és az új cél a következő évtizedre folytatható. A kérdés a stratégiai infrastruktúra értékesítése volt. A, a BASF a tároló és hálózati részeit, gáz tároló és hálózati részeit eladta az eddigi 50%-os partnerének, tehát a BASF, 100%-os Wintershall leányvállalat, unoka Vingáz, 50% Gazprom. Most 100%-osan a Gazprom tulajdonában van. Ezt a, ezt a versenystratégiát ellenőriztük, mivel áttekinthető a piac, nem volt módunk arra, hogy leállítsuk. Mégis fel kell tegyük magunknak a kérdést, de tovább is mehetünk. Portugália eh, szükségből eladja az energiahálózatot, a vevő eh, Kína. Olaszország az energiamix eh, részeit, részesedéseit Kínának eladja. Görögország szintén. Európa a lehetőségei fölött él. Éppen ezért stratégiai infrastruktúrára van szükség, és olyan tulajdonosra, aki Oroszország vagy Kína, nos ez nem lehet az igazi európai érd, stratégiai érdek. Ha azt mondjuk, hogy több jogi kompetencia kapnánk, akkor eljárhatnánk, de most a meglévő szerződés alapján nem tudunk eljárni. A Gazpromtól kemény kritikát kaptunk a, a a visszafordított államlás miatt gázt Ukrajnába árultak, e, ez a gáz a Gazpromtól jött, legalábbis részben. De a belső piacunk és a jogrendünk alapján a következő az elv, a tulajdonos dönt. Arról, hogy mit tesz a tulajdonával. Hasznosítás, tárolás vagy értékesítés és hogyha az RV gázt vásárolt és kifizette, teljesen mindegy, hogy a hollandoktól vagy a Gazpromtól, az szabad joga. Az RV szabad joga, hogy tárolja a gázt, vagy Németországban értékesítse, vagy Szlovákián át Ukrajnába. Ez a mi jogfelfogásunk, a piacgazdaság és a tulajdon. Az oroszoknak ez nem passzol, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez titeket abszolút nem érint. Ehhez semmi közötök. Ha valaki Brüsszelben vesz egy doboz bordóit, megihatja, de nem muszáj, elajándékozhatja, vagy eladhatja Hamburgban, vagy fordítva használt autókkal ugyanez a helyzet, de arra figyelni kell, megjegyzem a versenyjognál, tulajdonjognál, belső piacnál az oroszok tökéletesen e, ismerik a szabályainkat, de nem fogadják el. Vannak olyan európai országok, kormányok, amelyek nem ismerik, és hagyják, hogy behúzzák őket az oroszok a csőbe. Az Németországban is így van néha. Aztán még egy utolsó kérdés, utolsó pont, hogyan hason, hasonlítható össze az energia és a digitális politika? Az infrastruktúrában sok a hasonlóság, behozni valónk van területileg is a digitális és az energiainfrastruktúránál egyaránt. Közös normákra van szükség, határon átnyúló tervekre és okos szabályozásra. Ez az egyik dolog. A második? az energiatechnológia terén nincs behozni való. A gáz erőmű például a siemens a világ legjobbja. Az adatfeldolgozás terén, a digitális kínálat és platformok terén azonban az európaiak fényévekkel maradnak lemaradva az amerikaiaktól és ázsiaiaktól. Az energia stratégiai tényező, az ellátás biztonsága, és a költségek miatt. A digitális hatáskörök stratégiai tényezőt jelentenek. Tehát ha az IAA megnyitása, tehát a válság megnyitása Hamburgban azt mutatja, hogy piacot lehet nyerni, vagy a Google autókat kezd el értékesíteni, vagy a turizmus központi, központi értékteremtésével foglalkozik, vagy a a reálgazdaságból bizonyos területeket átvesz, akkor az a saját szolgáltatásaink és reálgazdaságunk kárára történik. A Google esete pontosan ezt mutatja, a mostani bizottság ezt a nem kielégítő eredményt nem tudja elfogadni az új biztosnak sokkal nagyobb kritikával és nagyobb európai érdekvédelemmel kell eljárnia. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy véget is ért az esténk. Thank you. Thank you very much, uh, um, Mr. Nagyon köszönöm. Köszönöm, tisztelt alelnök úr. Köszönöm a válaszokat. Úgy azt gondolom, hogy egyet érthetünk, vagy nem érthetünk egyet azzal, amit ön mondott. Azonban az ön személyes szerepe, tisztelt alelnök úr, a pán-európai magata, ö, hozzáállás kialakításában energia szempontból, vagyis minden témástén, amely a ö, hatékonysághoz kapcsolódik, illetve az egységes piachoz, amely még nem ö, sikerült ö, nem, amelyet nem sikerült kialakítani, kialakítani, az ön szerepe igen meghatározó volt ebben. Tisztelt Alelnök úr, ön itt volt az mi bizottságunk és az, az MV bizottság előtt, és azt mondta öt éve, hogy a következő öt évben önökkel szeretném folytatni, vagyis velünk, együtt az európaizáció kialakítása kialakításáért, ugyanis azt mondta, hogy paradigmaváltásra van szükség az energiapolitika szempontjából. Azt gondolom, hogy ön nagyon sokat tett ebben a kérdésben. Lehet, hogy egyetértünk, lehet, hogy nem, de minden esetre szeretnénk köszönetet mondani mindazért, amit tett. Nagyon köszönjük. A koordinátorok ülése pár perc szünet után folytatódik. <laughs> to leave our, our home. Sorry about that.